Monsieur le Président, euh, bienvenue. Euh. Elnök úr, üdvözlöm. Eme, utolsó eszmecserén a mandátumunk alatt. Azt hiszem, hogy az öt év során olyan gyakorlatot fejlesztettünk ki, amelyet még javítottunk, de van mit tenni még azért, hogy az eszme cserre a demokratikus vitában meghoz az az eredményt, amelyet várunk tőle, és elérjünk oda, hogy az EKB elnökeként rendszeresen számoljon be a bank tevékenységéről és a stratégiáról, a gondolatokról beszámoljon, annak fényében, hogy mi a feladat a szerződések értelmében. A mostani eszmezőre két témája van, amelyet elmondtuk, a jelenlegi válság hatása az eurozóna kiszélesítésére és az LKB e szerepe a pénzügyi piacok felügyeletében ezzel kapcsolatban a La Rosière jelentés megjelentése, amelyet április 23-án fogunk megvitatni, kihat a véleményekre. Kollégák már szóltak az EKB szerepéről a felügyeletben. Jó lenne ismerni az ön véleményét, értékelését hiszen sürgősség van, gyorsan kell cselekedni, másrészt pedig az európai felügyelethez idő kell, azon át is adom a szót, és utána kérdés-válasz gyakorlat következik. Elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, az Econ bizottság tagjai. Nagyon örülök, hogy harmadszorra hallgat meg az Európai Parlament az év óta, és másodszorra az ön bizottsága. Nem felejtem el, hogy a, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek februárban is találkoztak, tehát valójában ez egy negyedik meghallgatás. Ez az utolsó e, meghallgatás ebben a mandátumban. Köszönöm szépen a stimuláló gazdag eszmecserét az utóbbi öt évben. 21. meghallgatásom az Önök bizottsága előtt, ami mutatja, hogy milyen intenzív a kapcsolat az LKB és az európai polgárok választott testülete között. Ezt ön is e, mondta az előbb. A mai napon négy témával szeretnék foglalkozni. Szeretnék foglalkozni az aktuális gazdasági helyzettel, az a magánkézben lévő ingatlanok finanszírozási struktúrájával az eurozónában, illetőleg az euró jövőbeni bevezetése a közép- és kelet-európai tagállamokban, ennek hatásaival, és végül, de nem utolsó sorban az európai bankfelügyeleti reformmal kapcsolatos javaslatokkal. És remélem, hogy ezzel a legfontosabb témákat érintem, még mielőtt lehetőséget adok önöknek arra, hogy a szokásoknak megfelelően önök kérdéseket tegyenek föl részemre. Engedjék meg, hogy a gazdasági fejlődéssel foglalkozzak, és a nemrég meghozott pénzügypolitikai döntésekkel, és kérem, vegyék figyelembe hogy csütörtökön lesz a következő ö, ülésünkre. Én az úgynevezett hallgatási időszakban vagyok, és az az igazság, hogy most nem kellene semmit sem mondanom, ami a következő döntéseinket meghozzuk. Január 21-én voltam itt először az Európai Parlamentben, és beszéltem a gazdasági helyzetről, a kialakult inflációs nyomásról, Beszéltem a pénzügyi és hitel eh, trendekről. Februárban az inflációs szint alacsony maradt, 1,2 százalék, és önök nyilvánvalóan tudják, hogy mindenek hatás, hatása az volt, hogy az elmúlt időszakban a globális áru, áruárak eléggé alacsonyak eh, voltak. Most az inflációs nyomás 2% körül tehető, és 2010-ben ezekkel az arányokkal kell számolnunk. Na most a világgazdaságban elég viharos időszakokat élünk át, a bruttó társadalmi termék növekedése az eurozónában jelentős mértékben csökkent, akár másfél százalékos arányban negyedéves szinten. Ezt figyelhettük meg 2009 első negyedévében is. Tehát ki tovább tekintünk az időben, az eurozónában és a globális gazdaságban, akkor úgy számolhatunk, hogy 2010-ig lassú javulás következhet be. Ugyanez vonatkozik az inflációra is, ami adott esetben még eléggé bizonytalan. Tehát a kockázatok viszonylag kiegyensúlyozottnak tűnnek, másrészt pedig a, bank, a, a kormányok mentőcsomagokat kényszerültek fölajánlani a banki szektor részére, és ilyen módon is élénkíteni kívánták a makrogazdasági tényezőket. Tehát láthatjuk, hogy a pénzügyi felfordulás, zavar igencsak megviselte a reálgazdaságot, és ehhez társultak még azok a protekcionista tendenciák, amelyek szintén mély aggodalomra adnak okot. Tehát ez azt eredményezte, hogy március elején a az Európai Központi Bank kormányzó tanácsa további 50 bázisponttal ö, csökkentett emelte az alaphitel kamatokat, és ez összességében egy 275 bázispontos csökkentést jelentett elmúlt év októberre, óta. októberre óta. Tehát ö, olyan problémák állnak itt a háttérben, mint a fenntartható gazdaság, illetőleg a foglalkoztatás fenntartásai és a pénzügyi stabilitás megőrzése. Itt szeretném elmondani, hogy az Európai Központi Bank foglalkozik a likviditás menedzsmentsel is, annak érdekében, hogy az európai hogy, hogy az euró övezet piacán meg tapasztalható funkcionális problémákat meg tudja oldani. Szükség van hosszú távú finanszírozási lépésekre, illetőleg a az euró eh, rendszer hitel operációi képességének megőrzésére 2009 végéig. Ez azt jelenti, hogy a banki rendszert korlátlan likviditás támogatással kell ellátni, és most született meg az a döntés, hogy fenntartjuk ezeket a folyamatokat mindaddig, ameddig szükséges, mindenképpen 2009 végén túl is mindezeknek az intézkedéseknek a inté következménye, amelyek és ezek a standardok egyáltalán nem minősíthetőek standardok, standard eljárásoknak, bővítik a bankok euró likviditását. Szeretnék itt még kitérni a következő témámra is, az ingatlan finanszírozásra. Ezzel kapcsolatban egy további tanulás, tanulmány fog megjelenni még a mai nap folyamán. Ez a tanulmány, ez a jelentés foglalkozik a ingatlan fedezetes hitelekkel, illetőleg a bankok finanszírozási költségeivel, összehasonlítja a költségeket Nagy-Britanniában Nagy és az Egyesült Államokban. Általában elmondhatjuk, hogy az euróövezet bankjai sokkal szigorúbban bánnak el a kamatmentes kölcsönökkel, és ez magyarázza a subprime piacnak a kisebb nagyságát. Ez azt eredményezi, hogy az originate to distribute funkciók kevésbé nagy jelentőséget kapnak, és ennek köszönhetjük azt is, hogy az ingatlan finanszírozás az euróvezetben kisebb mértékben kitett a sokszerű változásoknak. A ingatlan alapú finanszírozás a monetáris politikának nagyon fontos alkotóelemét eh, képezi, és ez jelentős versenyt eredményezett eh, a bankok között, illetőleg a bankok most már azért eh, küzdenek, hogy vissza tudják szerezni a kockázatnak kitett tőkét, és végül is azt is látnunk kell, hogy a bankok részéről nagyobb tartalékképzésre van szükség, különös tekintettel a háztartásokra, a háztartások részére kihelyezett hitelek nagyságára és jellemzőire. És a harmadik témára is szeretnék itt kitérni, amely az euró bővítési területen megnyilvánuló válsággal foglalkozik, hiszen 2008. szeptembere óta a gazdasági helyzet jelentős mértékben romlott, nem külön, és ez többek között a pénzügyi válságra vezethető vissza. Közép- és kelet-európai országokat súlyosan érintette ez a válság, és egyre inkább láthatóvá váltak a gazdaságok gyengeségei. Ezek a gyengeségek a nemzeti és a külső mérleg egyensúlytalanságaira vezethető vissza, illetőleg különféle adózási politikákkal és az egyes országok eladósodottságának mértékével. Nagyon sok ország eh, kitart tartóan próbálta fenntartani az, egy, az egyensúlyt ezekben a nehéz időkben, és az sem nagy, meg, az sem nagy meglepetés, hogy azokat az országokat érinti a válság leginkább, akik a múltban jelentős mértékben eladósodtak, illetve a, mérle, illetve a költségvetésük egyensúlytalansága megszűnt, egyensúlytalanná vált. E, szükség van tehát a makrogazdasági strukturális e, reformokra, különösen igaz ez a feltörekvő gazdaságokra, akiknek egyik feladata a gyors konvergencia, másrészt pedig a konvergencia folyamaton belüli fenntartható fejlődés biztosítása. Az euró átvétele nem helyettesítheti a szükséges belpolitikai eh, lépéseket, mert ez ellentmondana a gazdasági logikának, amely ugyebár az Európai Unión belüli konvergencia folyamat eh, alapja is, és úgy gondolom, hogy az euró túlkorai átvétele megnehezíti az országok helyzetét a kockázatok kezelése területén. Éppen ezért szükség van arra, hogy az Európai Központi Bank is foglalkozzon ezzel a kérdéssel, ha, ha, ha elkívánjuk azt kerülni, hogy az érintett országokban az infláció megugorjon, illetőleg illetve a, az egyensúlytalanságok sok, tovább elmélyüljenek. Tehát úgy gondolom, hogy először a problémákat kell megoldani, és a fenntartható konvergenciát kell biztosítani, ahogy ezt a szerződés meg is kívánja. És most rá szeretnék térni az utolsó témára, amelyet ön, elnökasszony előbb említett, említett az, az Európai Unión belüli pénzügyi felügyelet áttekintése, múlt év augusztusában az Európai Parlament megkérte az Európai Központi Bankot, illetőleg a Központi Bankok Európai Rendszerét, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és Jacques Larosier úr féle magas szintű bizottság elkészítette ezzel kapcsolatos jelentő, jelentését. Én ezt csak üdvözölni tudom, különös tekintettel, ami az Európai Rendszer Kockázati Tanácsnak a tevékenységét illeti, amely az Európai Központi Bank felügyelet alatt végzi a munkáját. Először is a rendszer tani kockázati bizottság jelentős mértékben hozzájárul az Európai Unió stabil, pénzügyi stabilitásának fenntartásához. Átvilágította a Lerozier féle jelentés azokat a kockázatokat és, és problémákat, amelyek az Európai Unió pénzügyi rendszerén belül megfigyelhetőek, és foglalkozott a kockázatkezeléssel Európai Unió szinten. Ezen túlmenően a tanács e, foglalkozott azzal is, hogy a makroprudenciális felügyelet területén a központi bankok milyen szerepet játszanak. Harmadsorban a Rendszertani Kockázati Bizottság szoros együttműködésben az Európai, az Európai Központi Bankkal és a Központi Bankok Európai Rendszerével kialakított bizonyos analitikai és technikai eszközöket annak érdekében, hogy elemezni lehessen a pénzügyi és a monetáris stabilitást. Ezzel összefüggésben születtek makro- és mikroprudenciális adatok. Nagyon fontos, hogy az Európai Központi Bank és a központi bankok európai rendszere hozzáférése rendelkezzeik ezekhez az adatokhoz is. Negyedsorban pedig a javasolt makropotenciális kereteket lehetőleg minél hamarabb át kell ültetni egy működőképes gyakorlatba, és ennek során a tanács tudna időben figyelmeztetéseket, illetőleg ajánlatokat tenni az ECOFIN tanácsa felé végül, de nem utolsó sorban az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere létrehozott egy javaslatot az új makropotenciális feladatokra, amely azt jelenteni, hogy a szerződés 105 per 6-os cikkeit ilyen módon is meg lehetne vizsgáltatni. Természetesen nem szeretném a bevezetőmet anélkül zárni, hogy ön elnök asszonynak és a bizottság összes többi tagjának köszönetet mondjak azért, hogy az elmúlt öt évben rendszeresen találkozhattunk egymással. Az a 21 meghallgatás, amelyet már említettem, nagyon fontos lehetőséget tettek, adtak arra, hogy a parlament tagjai felé adhassak tájékoztatást a Európai központi bank valamennyi vezető munkatársa köszönetet mond önöknek az eddigi együttműködésért és megtisztelő figyelmükért. Köszönöm szépen, elnök úr, a bevezetőt, és hogy értékelte a monetáris párbeszédünket utódaink nyilván fognak javítani a monetáris dialógus minőségén, hogy a közvélemény lássa, hogy igenis történik valami az eszmecserék során. A demokratikus beszámoltathatósága a központi banknak így is megvalósul. Először az EPP frakció kap szót, szokás szerint Jean-Paul Gozes, utána alelnökünk Garcia Morgallo, másfél percre szokás szerint Jean-Paul Gozé. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. A frakciónk nevében szeretnék köszönetet mondani, azért milyen kitartó volt a parlamenttel kapcsolatos munkában és természetesen csatlakozom az elnök asszony szavaihoz. Szeretnék feltenni egy kérdést arról, hogy EKB a felügyeletben milyen ö, szerepet játszik. Erről azonban már beszélt. Talán elmondhatná, hogy ez az új, ö, ö, hogy hol állnak a Leozier jelentéssel kapcsolatban, és egy kicsit szemtelen kérdést feltennék. Egyes kommentátorok azt mondják, hogy a növekedés fellendítés érdekében el kéne fogadni az inflációt. Rádióban, tévében, ezt halljuk gyakran, talán ez vonzó. Amikor infláció volt, akkor nagyobbnak tűnt a vásárlóerő, nagyobbnak a fizetés. A második kérdés nyilván szemtelenem még, mint az első. Köszönöm szépen. Sorrendben válaszolok a két kérdésre. Az elsőre azt mondanám, mint ahogy mondtam az imént, úgy gondoljuk, hogy a lehozja jelentés egy utat megnyitott azzal kapcsolatban, hogy makroprudenciálisan milyen legyen a felügyelet. Látom az előrelépést világszerte, az Atlanti óceán túlsó oldalán is. Nyilvánvalóan itt nem intézményesített funkcióról van szó. Ez a pénzügyi stabilitással kapcsolatos feladat része a központi bal bankoknak van ilyen feladatok, saját megbizatásuk része, illetve természetes funkciójuk. És ezért rálátással vannak a helyzetre, természetesen. Minden az a múlik, hogy hogyan hajtják ezt végre. A bizottsággal szoros kapcsolatban vagyunk, a bizottság tesz majd javaslatokat. Gondolom önök is az Európai Bizottsággal kapcsolatban vannak. És folytatjuk ezt a kapcsolatot annak érdekében, hogy a funkciónkat a lehető leghatékonyabban tudjuk betölteni kérdések merülnek fel. Nem akarok elébe szaladni annak, hogy az Európai Bizottság elemzésének mi lesz az eredménye. Fontos megbizonyosodni a felől, hogy az ajánlások jó helyre kerülnek, ezért az ECOFIN tanácsot mondtam, illetve annak az elnökségét. Ez egyik fontos bemeneti pont. Az Európai Bizottság jelen lesz az új tanácsban, és mint mondtam, az összes megfelelő input szükséges a prudenciális felügyelet részéről. Ez makro és nem mikroprudenciális. Itt a Lehozier jelentés teljesen világos. Mi fogadó készek vagyunk, ezt a jelentés is megállapítja. Azt hiszem, hogy ezt most végre kell hajtani, ezt a jelentést. A második kérdéssel kapcsolatban pedig pont olyan tanástalan vagyok, mint ön. Hogyha világos lenne, már pedig nem világos, és tudásom szerint sehol nem az, hogy a központi bankok nem foglalkoznak az jövőben inflációval, annak mi lenne a következménye? polgártársaink azt látnák, hogy a központi bankok nem foglalkoznak már, hogy a vásárlóerejüket, saját vásárlóerőket fenntartsák. Ez egy nagyon rossz üzenet lenne a polgároknak és a fogyasztóknak olyan időszakban, amikor a fogyasztók bizalmát vissza kell nyerni. A pénzügyi piacok azt látnák, hogy amint eltávolodunk ö, időben, ö, akkor infláció lép fel, hogy halad az idő. És akkor a mutatók nem alacsonyak lennének, ami kívánatos a jelenlegi körülmények között, hanem fölfelé mennek majd mert az inflációs elvárásokat is magukba foglalnák. A bizalom szempontjából és a valós gazdaság működése szempontjából tudom, hogy ezt vitatják, de ez lenne a legrosszabb dolog. Teljesen világosan kimondom, 329 európai millió millió polgártársunknak, hogy biztosítani fogjuk az árak stabilitását közép és hosszú távon a szerződéseknek megfelelően 2% alatt, de 2% közelében. Számíthatnak ránk. Ezt biztosítani fogjuk. Azt hiszem a bizalom megköveteli, hogy ma döntsünk megfelelő módon minden területen, monetáris területen is nagyon fontos megnyugtatni a gazdasági szereplőket, a polgárokat azzal kapcsolatban, hogy fenn fogjuk tartani az árak stabilitását közép és hosszú távon. Köszönöm, Garcia Mária úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Trisse elnök úrnak azért a 21 találkozóért, amit le tudtunk vele folytatni, és reméljük, hogy a következő jogalkotási időszakban is ez hasonlóan fog működni. Szemtelen kérdéseim, szemtelen válaszaim nincsenek. Én egy kérdést szeretnék föltenni. A parlament és a nemzeti parlamentek utolsó ülésén, amikor arra következtetésre jutottak, hogy ahhoz, hogy a hitelrendszer helyreálljon, és hogy a, lássuk már a, az alagút végét, ehhez arra van szükség, hogy a költségvetések egyértelműen alakuljanak. Természetesen nem szabad korlátoznunk a figyelmünket erre a témára. Mindenesetre a magán és az állami hitelezés területén helyreállításra van szükség, legalábbis az államon hatásoknak támogatásukat kell biztosítaniuk ezen a területen. Ugyanakkor az Európai Központi Bank az ilyenfajta megközelítésben még egyértelműen nem fogalmazott, ezért úgy néz ki, hogy ellentmondás van itt a szakpolitikák között. Szerintem jobb koordinációra lenne szükség. A második kérdésem inkább a spanyol bankrendszerhez kapcsolódik. A kamatok kicsit magasabbak, sokszor 50%-kal is magasabbak Spanyolországban, mint az erről övezet más országaiban. Miért magasabbak a kamatok Spanyolországban, amikor itt egy nagyon is erős és fenntartható rendszer működik? Köszönöm szépen. Igen, ahogy mondta, indiszkrét kérdéseket tett fel, és indiszkrét válaszokat várna, illetve azt mondta, hogy nem vár ilyen választ tőlem. Mindenesetre egyértelműen fogalmazott, egyértelmű válaszokat kell, hogy adjak. Első kérdés. Az Atlanti óceán mindkét oldalán opciók felállításáról van szó jelenleg. A konkrét eszközök kezelése területén, illetve a másodlagos piaci eszközök kezelése területén a bizottság részéről bizonyos elemek, illetve a részünkről bizonyos elemek bevezetéséről van szó, ezeket a bizottság elfogadta, és a újratökésítési opción fölül, illetve a garancia opciókon fölül az új opció lehetővé teszi, hogy a megfelelő játékter fennmaradjon Európában. Ez természetesen nagyon fontos a kérdésének köszönhetően elmondhatom, hogy a mi értékelésünk szerint az euró övezetben a adó fizetők pénzének és a kockázatoknak a fölmérése az a GDP 23%-ára tehető. A GDP 29%-a az Egyesült Államokban, legalábbis a mi saját számításaink szerint Természetesen itt mindent figyelembe veszünk, az új opciókat is, amelyeket ön említett. Azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy amire most szükség van, az nem az, hogy új döntéseket állítsunk föl, új lehetséges utakat próbáljunk ki, hanem a már máig eldöntött témákat kell végrehajtanunk, ez nagyon fontos. És természetesen egyetértek önnel abban, hogy ami itt a lényeg, itt Európában, de hát a világon máshol is, hogy visszálljon, helyreálljon a bankrendszer azért, hogy hitelezni tudjon és olyan atmoszférára van szükség, amely helyreáll, működik, hitel tud nyújtani. Ez a legelső prioritás, és minden hatóság részéről azt várjuk, hogy a lehető legaktívabb legyen e, ebben a témában. Természetesen konkrétan egy országokat most nem fogok értékelni, hiszen nagyon jól tudják, hogy mi 16 országért felelünk, és 329 millió emberért, de tudom, hogy most ugye ön a konkrétan kérdést tett fel a saját hazájára vonatkozóan. Nagyon sok a jelzálók hitel, most a korábbi időszakról beszélek, hatalmas mértékben került kikölcsönzésre jelzálók kölcsön, és nagyon magasan lettek ezek indexelve az Eurobor 12 hónapos Euroborhoz képest, azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg a Eurobor, 12 hónapos Eurobor, Euróban most alacsonyabb, mint a LIBOR dollárban ugyanerre az időszakra vonatkozóan, és, és ez is alacsonyabb, mint más piaci kamatok, beleértve a fontot is. Köszönöm. Werner Langen. Köszönöm szépen, Werner Langen úr. Ja, Herr, Herr Präsident, is. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani önnek a jelenlétéért ebben a bizottságban, az ön rendkívül társszerű ismertetéséért, és azért a lehetőségért, hogy fontos dolgokat megvitathatunk önnel, és hát remélem, hogy a következő ö, parlamentben is lehetőség lesz erre mindannyiunk részére. Lenne két kérdésem, amely csatlakozna az már feltett kérdésekhez, de túl is mutat rajtuk, hiszen Kína már beszélt arról, hogy egy új világ gazdasági tartalékot kellene képezni. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? A második kérdésem az, hogy egyáltalán szükség van erre, egyáltalán szükséges-e, vagy esetleg légből kapott-e, vagy már mutatja az új hatalmi viszonyokat. És a második kérdésem pedig a Gozesz úr kérdéshez foglalkozik. Tehát az az óriási kénzkibocsartás az Egyesült Államokban, tehát a magas szintű állami eladósodottság, különös tekintettel összehasonlítva az európai államokkal, ez mindez azt eredményezheti, hogy teljesen új dimenziókban kell beszélnünk majd két-három év múlva az inflációról, de egyelőre a kockázat ennek csök, kockázat ennek cseki, de ha megnézzük, hogy mennyi pénz kerül ki az Egyesült Államokban a piacra, akkor számolhatunk -e ezzel a kockázattal a jövőben. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Az első kérdéssel kapcsolatban nem fogok meglepetést okozni, hogyha azt mondom, hogy a G7-ek megállapodásához kell kötni magunkat, én magam is ezt aláírtam, és nagyon fontos témákkal foglalkozik ez, hiszen meg kell erősítenünk azt, hogy egy erős és nemzetközileg is stabil pénzügyi rendszer felé kell, hogy elmozduljunk, és a gazdasági és pénzügyi stabilitás tekintetében az árfolyamok figyelmevétele az mindig bizonyos stabilitás elleni hatással élnek. Egyébként a kormányzók és a miniszterek, akik ezen a találkozón részt vettek, mind aláírták a megállapodást, és nagyon nagy érdeklődéssel láttam, el kell, hogy mondjam, hogy az utolsó nyilatkozat esetében Tim Geithner azt mondta, hogy az amerikaiak nemzeti érdeke az erős dollár. Obama elnök azt mondta, hogy a dollár most különösen erős, Nincs szükség globális valutára. Most én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos kijelentések, és nem akarok semmi más ehhez hozzátenni a jelenlegi körülmények között, hiszen különös igények élnek jelenleg. Ami a második kérdése vonatkozik, általános megjegyzéssel szeretnék élni. Ez a monetáris politika tekintetében igaz, az adózási politika szempontjából is érvényes. Ami minden hatóság számára rendkívül fontos jelenleg, az az, hogy egyszerre legyenek megfelelően erősek, azonnali választ adjanak a rendkívüli igényekkel fellépő jelenlegi helyzetre. Ezt vállaltuk mag- mi magunk, és ugye a döntésünk után csak néhány nappal, ugye emlékezni fognak arra, amit 2007. augusztusában eldöntöttük, az volt igazából a turbulenciás időszak kezdete. Tehát ugyanakkor, és ez a központi bankra is igaz, meg a kormányokra is igaz, rendkívül fontos, hogy egyetemen bizonyítani tudjuk a jelenlegi stratégia megbízhatóságát, hitelességét. Egyértelműen azt kell mutatnunk, hogy határozottak vagyunk, fenntartható rendszert akarunk kialakítani, fenntartható lépések mentén akarunk haladni, és biztosítani tudjuk az állampolgárok számára, és értem az ön kérdését, ez, ez pontosan erre vonatkozott, tehát biztosítani kívánjuk az állampolgáraink számára, hogy bízhatnak bennünk ástabilitás tekintetében és adózási fenntarthatóság szempontjából is. Egyébként magunk alatt vágnánk a fát, mert pontosan ellentétes hatást érnénk el, és csökkenne a hitelességünk. Egyértelmű a mi filozófiánk, hogyha azt látjuk, hogy bizonytalan a jövő, kockázatos a jövő, akkor nem tudjuk megszerezni a bizalmat, és mindez ez igaz a vállalkozások számára, az egyéni vállalkozók számára, és mindazok számára, akik döntést hoznak. Ma nagyon fontosak ezek a döntések azért, hogy vissza tudjuk szerezni a bizalmat, és ezért a gazdaság útja visszaálljon a helyes mederben nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, és mindannyiunknak eh, tisztán kell látnia, hogy ez a két feltétel rendkívül fontos. Köszönöm szépen, Vábra eh, Rallé, a Szocialista Frakció nevében. Obrigada, Sr. Presidente. Também eu me junto aos agradecimentos. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani azért, eh, hogy Trisé úr meglátogat bennünket a bizottságban, és nem csak most, hanem sok alkalommal már a múltban, és lenne kérdésem, illetőleg egy megjegyzésem. A megjegyzésem arra vonatkozik, amit olvastam, ez 23-án a Wall Street Journalben, ugyanis ott az jelent meg, hogy a reálgazdaságot érítő, élinkítő intézkedéseket nem kell tovább folytatni. Tehát mit jelent ez? hiszen vannak konjunkturális programok, ha bár ezek a programok közül so, több nem sokat ér. Tehát mindenképpen kevesebbet tesznek itt Európában, mint amennyit megtesznek az Egyesült Államokban. Mi az Európai Központi Bank célkitűzése a gazdaság felendítése érdekében? Ez azt jelenti, hogy a pénzügypiacok, pénzügyi piacoknak kell újra működőképessé válniuk, hogy a gazdaságot kell újra talpra állítani, és ez természetesen kihatással lesz a foglalkoztatási helyzetre. Ön hogy látja itt a prioritásokat? Második kérdés, hogyha a pénzügypiacokat újra életre akarjuk hívni, és a bankok újra pénzt helyeznek ki, de a gazdaság még mindig a földön fekszik, úgymond, akkor hogy néz ki a vállalatok perspektívája, vagy mindegyik csődbe fog jutni? Hát tényleg reméljük, hogy ez a fellendülés el fog indulni, és ennek lesz kihatása a reálgazdaságban uralkodó viszonyokra is. Harmadik kérdésem, az Európai Központi Bank bizonyos prognózisokat készített el, méghozzá az hangzott hogy el, hogy 2010-ben elindulhat a fellendülés, a válságon akkor már túl leszünk, hogy ezek a prognózisok valóban beválnak, vagy be kellene, hogy váljanak, akkor nincs szükségünk esetleg új impulzusokra? Köszönöm szépen. Nem vágtam közbe, de kérem rövidebben kérdezzenek. Köszönöm szépen. A három kérdésre válaszolnék először is. Ugyanaz a célunk, az, hogy növekedés legyen és foglalkoztatás. A probléma az, hogy mit tegyünk olyan helyzetben, amikor sok egyensúly hiány halmozódott fel. Nagy korrekció szükséges minden piacon, a valós gazdaságban. Mit kell tenni, mi a leghatékonyabb, hatásosabb a cél eléréséhez? Szerintem nem indokolt azt mondani, hogy sokkal kevesebbet teszünk az Atlanti-óceán ennek a az oldalán, mint a másik oldalán. Vannak automatikus stabilizátorok, sokkal erősebbek Európában, illetve arányos kiadások a GDP része, amit erre folytunk, sokkal nagyobb Európában, mint az USA-ban olyan helyzetben vagyunk, amikor ezt mind figyelembe kell venni, amikor az Atlanti óceán két partját hasonlítjuk. Ha figyelembe vesszük, hogy mi a helyzet a pénzügyi piacokon, a készpénzállományjal. Ha megnézzük, hogy megkérdezik az állampolgárokat, hogy a, az államháztartás fenntarthatóságában bíznak-e. Minden kormány azt hiszem jól jár el, ezt figyelembe veszik, veszik a piaci helyzetet, az újra finanszírozását a kínlévőségeiknek, illetve a Ricardói megfelelőt, azaz a polgárok bizalmát kell meggyerni, elmondani, hogy a az államháztartás fenntarthatóságában bízniuk kell. Egyetértünk ezzel az elemzéssel. Ö, optimót értünk el ezzel. Második kérdés, bankok hogyan fognak hitelezni? Remélem, hogy úgy fognak lenni, ahogy a döntés történt. A döntéseket alkalmazni kell. Az első két kérdéssel kapcsolatban azt mondanám, hogy a kulcs szó a végrehajtás, alkalmazás. Sok minden döntés történt, ezt meg kell valósítani. Ez igaz a közkiadásokra is. Közkiadást gyorsítani. Ott, ahol döntés történt. Visszafizetések. Meg kell gyorsan tenni, amint csak lehet, amit döntöttek. Nagyon fontos az időtényező az LKB-val kapcsolatban a eset jelzéseinket rendszeresen megjelentetjük. Amikor összehasonlítom a magán előrejelzéseket, a közhivatalokat, OECD, EKB, azt látom, hogy mindenki változtatja az előrejelzéseket, az új számokat, új helyzetet figyelembe véve. És tartományokat adunk meg. Így mondjuk ki, hogy olyan világban élünk, amely bizonytalan, sok múlik azon a képességünkön, hogy újra megnyerjük a bizalmát a gazdaság élet szereplőinek, a vállalatokét, a polgárokét. Nagyon hatásosnak és hatékonynak kell lenni abban, hogy végrehajtjuk a döntéseket. Így tudjuk a bizalmat visszaállítani 2010-ben növekedés, ez rajtunk múlik. Ez még nem dölt el. Nincs Deus Ex Machina, ami ezt megoldaná. Ez a mi dolgunk. A bizalmat kell újra bevezetnünk. Vandenburg asszony. Thank you very much. First, uh... Köszönöm. Az első téma, amit szeretnék felvetni, a piaci helyzet. Már említette a kormány értékpapírokat, kötvényeket, államkötvényeket. Úgy gondolom, hogy az első deflációs félmelőket követően lehet, hogy hat, magasabb lesz az infláció, és magasabb a kockázat is. A inflációhoz kapcsolt kötvényekről is már szó van. Kérdésem, hogy az EKB-ben milyen szerepet játszik? Következő témám a vállalkozói kötvények kérdése. A Business Europe azt javasolta, hogy esetleg az LKB-nek közvetlen szerepe lehetne a van, hogy ösztönözze, nem, nem igazán kibocsásson, de esetleg vásároljon uh, vállalkozási kötvényeket, tehát vállalkozások, kisvállalkozások szerepére is, a KKV-k számára is ez lehetővé váljon. Ugye jelenleg ez a piacnak ez a szegmense nem megfelelően nem túl jól működik. Kérdésem, hogy ezekről a témákról mit gondol. Utolsó megjegyzésem, hiszen ez az utolsó alkalom, hogy ez ilyen párbeszéden részt tudok venni. Ezt, szeretnék arra rátérni, hogy a multinacionális cég ről van szó. Én a multilevel cég részéről elég sokat hallok a személyzettől a nemzetközi kapcsolatokról, illetve a szakszervezeti kérdésekről. Kérdés, hogy a szociális párbeszédben lesz-e valamilyen javulás, illetve a tájékoztatás és a konzultáció az LKB-n belül javulni fog-e? Remélem, hogy mindent meg tudnak tenni azért, hogy modellként működjön az önök cége, általában a multinacionális cégek számára. Uda Bulman kollégám nevében is kérdezem ezt, mert ő ma nem tudott eljönni a mai ülésre, és ő is kérte, hogy tegyem fel ezt a kérdést. <clears throat> I take Természetesen feljegyzem, és reagálok mind a három témára. Első, egyértelmű, hogy a kötvénykamatok kamatok a reálkamatokat és az inflációs várakozásokat is tartalmazni fogják a következő években. És ez az oka annak, hogy miért nagyon fontos, hogy megbízható legyen az inflációs elvárás. Ez lényeges elem. Már mondtam, és önök is tudják, hogy nekünk nagyon fontos, hogy ástabilitást tudjunk biztosítani, és az inflációs elvárások konkrétak legyenek és megbízhatók. Ez rendkívül fontos mindannyiunk számára, hiszen a lehető legmeggyőzőbbeknek kell lennünk, és megbízhatóbbaknak. Ami a téges kötvényeket illeti, ez volt a második kérdés. Igen, ebben az időszakban illetve ahogy mondtam, én nekem most hallgatási fogadalmam van, Mindenesetre fölmerült ez a kérdés, és azt tudom erre most reagálni, hogy majd meglátják, vagy meglátjuk, hogy milyen döntés születik ebben a témában a részünkről, és ha döntés születik, az közzétételre kerül. A harmadik kérdést nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék most említeni, hogy miután megfelelően az igazgatóság végig gondolja a kérdést, végig fogja gondolni ezt a kérdést, és igen, fölmérjük azt is, hogy az EKB-ban nem csak személyzetünk van, hanem szakszervezet is működik, és mi is nagyon fontosnak tartjuk a szociális párbeszédet. Ugye korábban a személyzetnek volt egy bizottság, akivel kapcsolatot tartottunk, de a szakszervezetnek nem. Hallom. Köszönöm szépen, liberális frakció Wolfin Elnök úr, ön a liberálisoktól is kap egy óriási eh, világcsoklót, köszönetet képpen az elmúlt évi együttműködésért nagy eh, tisztelettel tekintünk az ön munkájára, és elismerésünknek szeretnénk hangot adni. Három kérdésem lenne. Először is. Most, amikor nemrég voltunk az Egyesült Államokban, azt hallottuk ugyebár a Fehérházban, hogy eh, a hitelek köz, központi kez, kezelése egy, egy európai központi hitelkezelő intézet keretében, ez már a protekcionizmus határát súrolja. Másodszorban pedig a londoni események, ugyebár itt nekem az a benyomásom, és itt a közvélemény nem foglalkozott ezzel különösebben. Itt különböző értelmezések vannak, hogy mi a célja az Európai, Egyesült, az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak. Tehát, hogy hol kell mennyit szabályozni. Amerikában világosé vált, hogy minden terméket és minden rendszertani szempontból fontos terméket szabályozni kell, tehát itt veszélyt látok arra, hogy adott esetben itt véleménykülönbség alakulhat ki, és harmadsorban pedig ö, olyasmiről szeretnék beszélni, ami Ike Fannenburg már részben megemlített, tehát láttuk azt, hogy Amerikában a Fed elnöke ö, egész kimerítette az összes eszközét, és voltak éppen most már az utolsó lehetőségeit használja fel, és hogy mi a helyzet önöknél a kamatok, illetőleg rafinanszírozási lehetőségeken túl. Mit lát még, milyen eszközöket alkalmaz? Nem azt mondom, hogy mondja el, hogy mikor és melyeket, de egyáltalán mik ezek az eszközök? Köszönöm szépen a kérdést. Ami az első kérdést illeti, a központi hitelkezelő intézménnyel kapcsolatban el tudom azt mondani, hogy jelentős előrelépések történtek a piac jobb működtetése érdekében, és az Atlanti óceán mindkét oldalán osztjuk ezt a véleményt, és ami bennünket illet, mi mi azt szeretnénk, hogyha ez az intézmény az euróövezetben látná a munkáját, hiszen az euró itt nagyon jelentős szerepet játszik a piac működésében. Tehát, ahogy mondom, a dolog működik, és előrelépések történtek. Na most, ami pedig az esetleges véleménykülönbségeket illeti az Atlanti óceán két partján, az az, el, az a, én úgy gondolom, hogy nagyon nagyvonalú módon közelítünk ehhez a kérdéshez, mindkét félről elmondhatjuk, hiszen nagyon fontos, hogy fennmaradjon a bizalom, és ugyanilyen fontos az egység demonstrálása is. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a ugyan a központi bank a G20-asok ülésén nem vett részt legmagasabb szinten, de úgy gondolom, hogy részt vettünk abban, hogy fölállítsuk a diagnózist, és még egyszer megerősítsük azt, hogy mennyire fontos az egységesség fenntartása, a standardoknak az alkalmazása, mindazokban az ágazatokban, amelyek hozzájárulnak a pénzügyi stabilitás fenntartásához. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok előrelépés lépés történt, ide tartozik például a legmagasabb szintű intézmények működőképességének fenntartásában. Azt hiszem, hogy nagyon sok közös platform áll rendelkezésre, hiszen a GDP 29% az egyik oldalán, és egy másik arány az Atlanti óceán másik oldalán. Ez egy nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy a pénzügyi, pénzügypiacok újbóli élénkítése fontos szerepet fog itt játszani, tehát gyorsan kell megtennünk azt, amiről, e, amiről döntöttünk, tehát a gyors közbelépést tartom nagyon fontosnak, tehát úgy gondolom, hogy körülbelül ennyivel számolhatunk, hogyha egységességet szeretnénk demonstrálni az Atlanti-óceán mindkét oldalán, és természetesen a feltörekvő országok élő szakértők, barátainkkal együtt működve. Globális diagnózisra, globális döntésekre van szükség, és ami az utolsó pontot illeti, már azt hiszem, hogy megadtam a kulcsát annak, hogy megértsék, hogy mit teszünk itt már a válság kezdete óta. A gazdaság finanszírozásának 70% Európában az Európai Unión belül kereskedelmi bankokon keresztül történik. A központi bank kevesebb, mint 30%-kal részesedik. Éppen ezért a nem standardizált eszközökre is szükség van annak érdekében, hogy fent tudjuk tartani a likviditást, annak érdekében, hogy a kereskedelmi bankok megőrizhessék eh, működő képességüket, és segíteni tudjuk saját gazdaságainkat, eh, és az összes többi eszköz, amiről már beszéltem, ezeket is személy, szem előtt fogunk tartani, de ha amikor az idő elérkezik, majd ezekkel bővebben fogok részletesebben foglalkozni. Tehát még egyszer koncentráljuk az erőfeszítéseinket ezekre a célokra, hogy az Európai Központi Bank gyorsan foglalkozzon ezzel a kérdése, tehát a, annak érdekében, hogy a kötvények megmaradhassanak a piacok, vagy a korlátlan likviditás finansz, likviditás biztosítása hosszú távon megbízható módon, hat hónapra gondolok, tehát teljes egészében el vagyunk kötelezve annak érdekében, hogy ez legkésőbb jövő év májusában megvalósuljon. Köszönöm szépen az EPP frakció következik. Második uh, John Purvis. Köszönöm szépen. Uh, utoljára ülök itt ezen az ülésen, ezért személyesen szeretnék köszönetet mondani uh, Trüse úrnak. Azért is, ahogy vezette az LKB-t e példásan az utóbbi években, nagyon nagy benyomást tett ez mindenkire. És az eurozonát általában. Ö, mm. azt hiszem, hogy egy kis különbség, véleménykülönbség van azzal kapcsolatban, hogy mi a kockázat. Az inflációról beszélt, mint kérdésről. Ön szerint amerikai unokatestvéreink és a brit kormány nem a deflációval foglalkozik. Matthew Dunant ezt tagadta, de a defláció talán ott van a folyosókon ott kószál, és az embereket aggasztja. Ezzel foglalkozni kellene. Második kérdés hogyha az Egyesült Királyság az eurozóna tagja lett volna, a zavarok alatt, a nehéz idők alatt, akkor a lakás hitelezésbe, a pénzügyi világba és az állam háztartás a probléma lett volna önöknek, más politikát követtek-e volna, vagy akkor is a britek számára lett volna ez probléma. Thank you very Köszönöm szépen, Pervis úr. Az első kérdésre reagálva, még egyszer elmondanám, hogy mindent figyelembe kell vennünk a jelenlegi helyzetet, az infláció csökkentési trendet, és a közös cél mindenképpen az, hogy a, ez a trend az infláció csökkenését csökkenése ne alakulhasson a deflációvá. Az egyetlen probléma az lehet, hogyha olyan értékelés alakul ki, ami többé-kevésbé, tehát akut helyzetet mér föl az inflációs kockázatok tekintetében. Jelenleg az erről övezetben azt mondanám, hogy nincs olyan nemzetközi intézmény, az biztos, hogy az LKB e nem olyan, amely szerint a deflációs kockázat növekedne és jelentős lenne. Ezzel együtt folyamatosan készenléti állapotban kell, hogy legyünk. Ezt egyértelműen kimondom minden fórum előtt, oda kell erre figyelnünk, de jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy inflációs elvárások tekintetében középtávon a szint megfelelő, hogy egyértelműen fogalmazzak, az oszcilláció az euró felállításától kezdve mindig is 1,7% és 2% között volt. Ez az az oszcillációs tartomány, ha hívhatjuk így, középtávon az inflációs elvárások tekintetében. Most éppen 1,9% ez. Tehát a deflációs veszély szempontjából ez kicsit megnyugtató. Ezzel együtt még egyszer mondanám, hogy nekünk erre folyamatosan oda kell, hogy figyeljünk. De ne keverjük össze az infláció csökkenési trendet, aminek az oka az olaj és általában a, azon, az áruknak, áruk árának a csökkentése. Az olaj növekedése és az áruk árának a növekedése inflációs hatással járt. Az olaj és az áruk árának a csökkentése infláció ellenes hatással jár, és növekedés esetleg fokozhatja. A jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy vásárlóerőt tud biztosítani az állampolgárok számára az olaj és általában az áruk árának a csökkenése minden esetre folyamatosan figyelnünk kell a helyzetet, felügyelnünk kell a helyzetet. És azért elmondanám, hogy ha olyan elemzés lenne előttünk, hogy deflációs veszély áll fönn, és természetesen nincs olyan mandátumom, hogy az Atlanti óceán másik oldalán fölálló helyzetet értékeljem, ott más a helyzet. Minden esetre abban mindannyian egyetértünk, hogy közép és hosszú távon egyáltalán nem segíteni a defláció a fellendülést. A vélemények nagymértékben egyetértenek az Atlanti-óceán két oldalán, és a csatorna két oldalán ebben a tekintetben. Nem fogom kommentálni a második kérdését igazából. Biztos vagyok abban, hogy az Egyesült Királyság érdeke, hogy az övezet tagja legyen. Ezt mindig is kimondtam. Azt is tudom, hogy a többségnek nem ez a véleménye az Egyesült Királyságban. Biztos vagyok abban, hogy amikor majd fölmerül ez az érdek a részükről, akkor egy dolgot tudniuk kell, szívesen fogadjuk Önöket. Monsieur Gunnar Okmar. Gunnar Okmar Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és csatlakozom azokhoz, akik gratuláltak önnek, és megköszönték, hogy vezetője volt az időszak alatt az LKB-nak. E én is szeretnék egy kérdést feltenni valamivel kapcsolatban, miről már beszéltünk. Mi történik az európai gazdaságban, amikor egyre több kiadást látunk, és egyre több hitelfelvételt. Egyes országok az EU-ban élen járnak ebben, milyen hatása lesz ennek, amikor azt látjuk, hogy a közkiadások nőnek, és a közvetési hiány nő. Gyorsítani kell a közkiadásokat, hallottuk. Különbség van az USA és az EU között ebben. Néha megfeledkezünk az inflációs nyomásról, amely kialakul nem következő héten, nem következő hónapban történik, de előbb-utóbb bekövetkezik, amikor a gazdasági ciklusban feljebb lépünk. Pedagógiai okokból, politikai okokból szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban nyilatkozna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdést tett fel. Úgy látom, hogy mindent meg kell tenni ma azért, hogy nehéz helyzettel szembenézzünk. Ne felejtsük el, hogyha közép-hosszú távon nem sikerül fenntarthatóvá tenni a tevékenységüket, akkor nem tudjuk megtenni a mai teendőnket a bizalom visszanyerését és a gazdaság erősítését. Nincsen ellentmondás szerintem a rövid távú, közép-hosszú távú elemek között a fiskális politikában. Mind a kettő nagyon fontos, hogyha nincs meg mind a kettő, akkor nem sikerül elérni a célunkat hogyha csak a rövid távú ö, gondolatok foglalkozanak, hosszú távon a bizalmat elveszítjük, és a pénzügyi piacok bizalmát, és emek két ö, csatornán nem jobb, hanem rosszabb helyzetbe kerülünk. A bizalom visszaszerzése ma központi kérdés a családok számára, a piacok számára, a vállalatok számára amit ma teszünk, és amit holnap, holnap után tehetünk, ez a kérdés. Ez a gyerekeink érdeke is. Tehát sok okot látok arra, hogy világos legyen, hogy az optimumot választjuk. Az optimum az, ami most van Európában. Ott már úr kíván válaszolni, vagy ez kielégíti? Um, a válasz megfelel, de talán jó lenne, hogyha ez ö, része le, lehetne, része lehetne egy ilyen közmegbeszélésnek európai szinten, hiszen az LKB e vélemény, hogy a politikai vitában nem akar részt venni, hát ezt tiszteletben tarthatjuk, de azért a monetáris politika és az adózási politika közti egyensúly tekintetében úgy gondolom, hogy hiány nincs megfelelő vita ezen a szinten, és a közkedások növelésével, amit tudunk nyerni, azt elveszíthetjük a másik oldalon, a monetáris politikák okán. Az ilyenfajta vita egy kicsit aszimmetrikus, ezért jó lenne, hogyha részesei lehetnénk egy ilyenfajta vitának. Tehát ne csak a monetáris aspektust, hanem a kérdés másik oldalát is meg kellene vizsgálni. Ezzel együtt elnök azt mondom, hogy megfelelt a válasz. No, uh, only, only to say that... Azért még annyit mondanék, hogy az európai és nemzetközi médiában is folyamatosan azt látjuk, hogy azonnali kiadások területén ne tegyünk többet, mert már is olyan szinten vagyunk, ami a lehető legmagasabb elképzelhető szint, és ezt egyértelműen bizonyítja a Ricardi ekvivalens, hogyha közgazdasági nyelvezettel élhetek, és a spreadek, amelyeket az összes piacon megfigyelünk, ezt bizonyítják. Becsei László. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök úr, én is szeretnék gratulálni mindazokkal együtt, akik az ön itteni tevékenységét és elnöki tevékenységét méltatták. Számomra is egy élmény volt, mint eurozónán kívüli és még hosszú távon azon kívüli országból jövő embernek hallgatni az tevékenységét. Megjegyzésem elsősorban az eurozónához is fűződne, annak a bővítéséhez erről nem sokat beszéltünk ma. Ön elmondta, hogy segíteni kell ezeket az országokat, hogy stabilitást érjenek el, egyensúlyt érjenek el, és folytatódjon a föntartható konvergencia. Én ezt értem, csak most úgy érzem magam, mint hogyha 22-es csapdájában ülnék. Ugye ezekből az országokból óriási profit repatriálás folyik, hatalmas a fizetési mérleg hiány. Leértékelődnek a valutáik, ebből következőleg hamarosan buknak be a deviza alapú hitelezések ezekben az országokban. És hát ilyen körülmények között, egy ilyen szivattyúval ellentétben én nem tudom, hogy hogyan lehet talán a monetáris unió segítsége nélkül elérni azt, hogy be tudjunk lépni az eurozónába, minél többen, ami úgynevezett safe haven lenne. Kérdésem e, ezzel kapcsolatos, hogy tud-e az Európai Központi Bank valamit például a swap műveletekkel ezeknek az országoknak segíteni, vagy ez továbbra is marad az eurozóna terénuma, a likviditás megadás. E, lát-e valami lehetőséget arra, hogy a közeljövőben az árfolyam mechanizmusba ezek be tudjanak lépni az IRM2-be, vagy ez is majd csak később valamikor a nirvána eh, szintjén fog érkezni. És hogy lát-e arra valami eh, lehetőséget, hogy eh, valamilyen fix határidőt adjunk ezeknek az országoknak, akik be akarnak lépni az eurozónába, hogy mind a két fél erőnek erejével elérje azt, hogy be tudjanak lépni ezek az országok az eurozónába. Köszönöm szépen! Thank you very much indeed. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ahogy mondtam, az EKB részéről nekünk az a véleményünk, hogy nagyon fontos, hogy föntartsuk a szerződés rendelkezéseit, és hogy ezeket alkalmazzuk a jelenlegi állapotok szerint. Mi bízunk abban, hogy, és úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos hogy az előre szerinti konvergencia, ahol ugye többféle kritériumjáték szerepelt, ez megvalósuljon. Az érdekelt országok érdeke miatt, és az euróövezet érdekei miatt is. A megfelelő konvergencia a szerződés szerint, a mi véleményünk szerint eszenciális hogyha az ország megfelelő felkér, felkészülés nélkül, a konvergenciás előírások teljesítése nélkül belép az Európa övezetbe, nem csak a pillanatnyi feltételek miatt, hanem fel, fenntartható feltételek miatt is, ez nehézségeket fog okozni. Hogyha jó a fölkészülés, akkor természetesen hozzá tud járulni a saját gazdaságának a sikeréhez, és természetesen az erről üvezet teljességének a sikeréhez is. Minden esetre nekünk az a véleményünk, hogy, és nagyon is bízunk abban, és úgy hisszük, hogy közös az érdek, hogy profi módon fölkészüljenek az országok a konvergenciás feltételek teljesítése szintjén 11 ország lépett be először az erővezetbe, most már 16-on vagyunk, bizonyítottuk, hogy nyitott kapukkal várjuk a további országokat, hiszen 11-ről 16-ra fölemelkedett a részes országoknak a száma, és bízunk abban, hogy mindannyiunknak nagyon fontos érdeke, hogy továbbra is a konvergencia az EK szerződés szerint teljesüljön így szeretnék reagálni a kérdésére. Természetesen a bevezetőmben is hasonló szellemben beszéltem, hiszen az elnök asszony pontosan rá megkért arra, hogy ezt a témát dolgozzam ki. Köszönöm szépen, én magam is feltennék néhány kérdést. Az első a következő, amikor megnézzük a Leozier jelentés konklúziót látjuk, hogy semmi sem tökéletes, legalábbis azonnal nem lehet elérni a jelenlegivel ből kell kiindulni. Ez az Európai Bizottságra kihat. Makroökonómiai a megközelítés, optimális ez. Az az optimális mondta, hogy ha a bankok újra hiteleznek. Most azért nem hiteleznek, mert saját tőke problémájuk van hiszen az szenvedett kárt úgy tudnak hitelezni, hogy újra tőkésednek. Ez azt jelenti, hogy belépti díjat fizetni az állam, és akkor bele szólna sok minden, az adó paradicsomoktól kezdve sok minden másba. A banktámogatási programokat jól határozták-e meg? Esetleg jobb helyzetben lennénk, hogyha európai szinten a másként határozták volna meg, és a prioritásokat másként határozzák meg a KKV, például fenntartható fejlődés, a stock option és az adóparadicsom. Ami a toxic assets illeti, ez a téma visszatér. Nem vagyunk történészek, de hogyha a filmet újra kellene forgatni, akkor hogyan kellene ezt tenni? Mert a toxic asset továbbra is létezik. A subprime rontott a helyzeten, és hát csak kerülgetjük a forrókását a toxic asset kezelés egyre kritikusabb kérdés. Dominik Hoszkán azt mondja, hogy a bankrendszer támogatni kell, értjük, hogy a gazdaságnak szüksége van rá, de a polgároknak ezt nehéz elmagyarázni hogyan kellett volna tenni, és hogyan kell tenni, hogy túllépjünk ezen a kérdésen, és visszatérjünk a valósághoz, a gazdasági tevékenységhez és a foglalkoztatáshoz. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, sur le pro... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első ponttal kapcsolatban a Lahozia jelentés a valós helyzettel foglalkozik, és a lehető legpraktikusabb a javaslataiban. Hogy ezeket tényleg lehessen alkalmazni a jelenlegi helyzetben, annak tudatában, hogy ki hogyan vélekedik. Ez a nagy előnye a jelentésnek, hogy gyakorlatias és beazonosította azokat a területeket, ahol azonnal előre lehet lépni megértem, hogy szeretne tovább jutni, de hát ezt mondja ki a jelentés egyes területeken, hogy vannak első fokozatok, meg további fokozatok. Ami az Európai Bizottságot illeti, annyit mondhatok, hogy az EKB kapcsolatai már pedig kapcsolat van ö, többekkel, Álmónia úrral elsősorban. Nos, örülök, hogy ilyen kapcsolataink vannak a bizottsággal. Minden területen azt tapasztalom, hogy nagyon ö, professzionális, egységes álláspontot képvisel. Szerintem nem lesz ö, különleges probléma azzal kapcsolatban, ö, hogy több biztos érint ez a téma legalább hármat érint többé-kevésbé ez a téma. Mindig azt tapasztaltam, hogy egységes frontot képviselnek, és sikerül legyőzni minden nehézséget. Már pedig voltak bonyolult ügyek a bizottság számára, például az, hogy meg kell bizonyosodni az egyenlő esélyekről Európában, az európai piac jó működéséről, és mozgósítani kell a tagállamokat, hogy a pénzügyi rendszerüket helyrehozzák. Ami a második kérdését illeti, el kell mondjam, hogy itt is a bizottságnak komoly problémával kellett foglalkoznia. Mi az LKB azt mondtuk a tagállamoknak, hogy a rendszer likviditási problémát sikerült keretek közé szorítani, de nem tudjuk a fizetés képtelenséget megakadályozni, a szisztematikus, tehát rendszerből fakadó fizetés képtelenséget. A helyzet igen súlyos volt, a kormányok nehéz helyzetben voltak. Az európai államok képesek voltak nagyon fontos döntéseket gyorsan meghozni. Meg kell mondjam, úgy látom, hogy Európa ö, intézményi sokféleséggel tudott válaszolni. Nincs egységes politika, nincs egy hely, ahol döntenek, mint az USA-ban. A megfelelő döntéseket mégis meghozták. Mindig lehet mondani azt, hogy kicsit jobban, sokkal jobban lehetett volna megoldani, de az Atlanti óceán ezen oldalán nem volt egy Lehman Brothers féle eset, nem volt komoly ö, probléma, mint máshol, azzal kapcsolatban, hogy elfogadják-e a bátor tervet a ö, rendszer instabilitás elleni tervet. Az európai intézmények az Európai Bizottság, a tagállamok meghozták a szükséges döntéseket, nem is említem itt az LKB-t. E Ami a harmadik kérdést illeti, a toxic assets kapcsolatban, azt hiszem világosan kell látni, mennyire bonyolult a helyzet senki sem letéteményes az univerzális tudásnak, a helyzet változik. Szerintem nem meglepő, nem meglepő, hogy most, amikor beszélek, három nagy opció ö, van a menüben az Atlanti-óceán két partján. Az újratőkésítés, a garanciák a középhosszú távú bankfinanszírozásban, és az utolsó pont, ami az óceán eme partján nem rég, és reaktiválták Amerikában, az az opció, hogy különböző eszközökkel kezelik a toxic assetceket, hogy ezt a kifejezést használja, mert ez a bevált kifejezés, jó, hogy ez a menü van. Szocialista frakció, Eliza Ferrera újra. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Más kollégák nevében szólok most hozzá, akik ma nem tudtak eljönni. Kérdésem a következő. Válság idején megvan a lehetőség arra, hogy lényeges kérdésekkel is foglalkozunk, nem csak a napi élet kérdéseivel. És az Európai Unió szintjén a kérdésem az, hogy a aszimmetrikus hatások miatt az egyes tagállamokban a valuta kérdésekkel és ezek aszimmetriájával foglalkoznak-e. Ugye vannak olyan országok, amelyek az vezet részei, és vannak olyanok, amelyek nem. Ez egy nagyon lényegi kérdés, hiszen ha sikerül is az erot megtartanunk, ez egy nagyon súlyos politikai kérdése fog válni. Az aszimmetrikus hatások a válság idején még inkább megerősödtek, és Európán belül is eltérőek a helyzetek. Mi az ér értékelésük? Fenntartható ebben az időszakban a jelenlegi rendszer, vagy milyen intézkedésekre van szükség? Köszönöm szépen. Two. Úgy gondolom, hogy itt két kérdéssel kell szembesülnünk. Az első kérdés az euróövezettel magával foglalkozik, a másik kérdés pedig az Európai Unióval foglalkozik. É, tehát azzal, hogy bizonyos országok átvették az eurót, mások azon kívül vannak. Amikor átvettük az eurót, akkor akkor részletesen elemeztük azt, hogy milyen ö, hasonlóságok és különbözőségek vannak az euróvezet és az Egyesült Államok között. Ö, szeretném kihasználni az alkalmat, hogy elmondjam önnek, hogy látunk lehetőséget arra, hogy az infláció különféleképpen alakul a partnerek között. Ö, illetőleg egyéb más különbségek is kialakulhatnak az Atlanti óceán két partján. Tehát óriási egységes belső piacok vannak, de ezek nagyon is külön, nagy különbségeket mutatnak, mert ami Kaliforniában jó, az nem biztos, hogy jó Wyomingben vagy Massachusettsben. Mindkét esetben államok, gazdaságok problémákkal állunk szemben, amelyek nagyon-nagyon mértékben különböznek egymástól, amelyek más-más utakat, eszközöket alkalmaznak, tehát aszimmetrikus rendszerrel áll szembe. Na most, ami pedig a gazdasági válságot illeti. Egész sor olyan közgazdásszal lehet találkozni, akik azt mondják, hogy a mi esetünkben nagyobb a szimetria, ezek a, mi ugyan nagyon, mi azonban jobban diversifikáltak vagyunk, mint más országok, különös tekintettel itt az Egyesült Államokra, hiszen egységes belső piacunk van egy egységes fizetőeszközzel. Tehát azt hiszem, hogy a játékszabályok nagyon egyszerűek. Egységes pénzügypolitikát alkalmazunk, 329 milliós piacról van itt szó, ugyan különbözőek a parlamentek, különbözőek a szociális partnerek, de mindenkinek alkalmazkodnia kell ehhez a helyzethez. Ez egy nagyon nagy kihívást jelentő feladat, más esetekben pedig könnyebb megbírkozni vele. mostanában nagyon nehéz feladat előtt áll az összes partner, nem csak az Európa övezetben, hanem máshol is. Tehát azt tudom önnek mondani ismételten csak, hogy nagyon nagyok a különbségek a helyzetekben, az egyes államok, országok helyzetében, vannak, akik jobban tudnak ellenállni, és az sem nagy meglepetés, hogy ezek az országok jobb pénzügypolitikával rendelkeznek, mint mások, mások nagyobb nehézségekkel kényszerülnek szembenézni, ahogy erről, erről már a bizottság is beszélt, az IMF is eh, beszélt. Tehát fel kell ismernünk azt, hogy a különböző helyzetekben nem feltétlenül az a megoldás, hogy, hogy teljes körűen egységet kell biztosítanunk, hogy mindenkit ugyanabba a rendszerbe kell belevinnünk. Én bízom ezekben a különbségekben. Természetesen szükség van arra, hogy hozzáigazítsuk a, a politikánkat a különböző helyzetekhez, és a tanácsnak is ez a feladata. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik hangot adtak köszönetüknek, és még egyszer szeretném kihangsúlyozni az ön felelősségteljes, prudens magatartását, amely például szolgálhat mi nagyon sok európai politikus előtt. Szeretnék még egyszer kitérni a nem euróövezeti országokra, különös tekintettel a közép- és kelet-európai országokra, hiszen amit ön elmondott, az természetesen korrekt, helytálló, de elnézést, szeretnék az elnök úrhoz beszélni, de azt hiszem, hogy jó indokunk lenne arra, hogy megvizsgáljuk a felgyorsított csatlakozást, mint lehetőséget. Talán a két rossz közül ez lenne a kisebbik rossz, mert azt hiszem, hogy az az érdekünk, hogy egy egységes, stabil övezet alakuljon ki Európában. Mert vannak országok, akik már ben vannak, és vannak olyan országok, akik még nagyon messze vannak a szükséges belépési kritériumokhoz van, akik nem képesek tartani az elvárásokat a növekedés területén, míg más országoknak soha nem is volt lehetőségük arra, hogy tartani tudják ezeket a kritériumokat, és hogyha túlzottan szigorúak vagyunk a csatlakozásnál, adott esetben ez hátrányunkra is szolgálhat. Tehát, hogyha arról gondolkodunk, hogy ezeket az országokat támogatjuk, tehát amelyeknek nem lesz túl nagy hatásuk az erőzetre, Amúgy is talán nem lenne opció az, hogy vegyük, vegyük figyelembe ezen országok közötti különbségeket. Köszönöm szépen a választ. Én megért, köszönöm szépen a kérdést. Én megértem az ön kérdését, és azt is megértem, hogy mi áll az ön kérdésének a hátterében. Szeretném azonban még egyszer kihangsúlyozni, hogy az országok jól felfogott érdekében, hiszen néhány ország esetében nem könnyű a helyzet, még egyszer el tudom azt mondani, hogy véleményem szerint túlzott gyors lenne azt gondolni, hogy a megoldás, a belépés az, er, az euróövezetben még akkor is, ha nem vagyunk teljesen felkészültek mert ez ellent mondana az elképzelésnek. Én magam a felgyorsítást úgy értelmezném, hogy adott esetben nem tudnánk figyelembe venni a kritériumokat. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Központi Bank föntartsa ezt a véleményét, hogy meg kell felelni a szerződés követelményeinek, másnak nem, de annak meg kell felelnie, hogyha valaki csatlakozni óhajt az Európövezethez. Ez nem egy ö, zárt körű klub, ez egy nyitott klub, 11-ről 16-ra nőtt a résztvevők ö, száma, ők mind meg tudtak felelni a szerződés követelményeinek, és ugyanezt kell elvárnunk a többiektől is, mert ez mindenki érdekeinek egyaránt megfelel az az elképzelés, hogy most, mert válság van, föl kell gyorsítani lényegesen a csatlakozást, ez nem felel meg annak az elvárásnak, amely az euró alapját alkotja, hiszen itt közösen vállaljuk egymás sorsát, méghozzá egy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Tehát közös, ez egy sors közösséget jelent mindannyiunk számára, általában véve is. Tehát ez egy nyílt klub, a, a szerződés kritériumainak fenntartása, és meglátásunk szerint bizonyos időben majd 25-ön is leszünk, de akkor 25-nek lesz az a felelőssége, hogy tartsa magát a kritériumokhoz, és ilyen módon is be tudjon lépni. És akár egyszer majd eljuthatunk 27-ek számára is mert ugyan, ugyan tudják, hogy Dánia is adott esetben élhet majd ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen. PP e e, még feltehet kérdés, Lüli asszony. Másfél perc. Apró kérdés, elnök úr. Talán furcsa a kérdésem, de valamit nem értek. A Luxemburgi Központi Bank 800 milliót eurót a Kapningnak kölcsönadott, és 1 milliárdot a Landesbankinak mi a véleménye erről. Ezzel kapcsolatban van-e egyeztetés, mert ez óriási kockázat. Luxemburgi Központi Bank, hölgyem, az egyik központi bankja az eurórendszernek. Luxemburgban alkalmazza az eurórendszer szabályait, mint a Bundesbank Frankfurtban, és az összes központi bank az eurozónában a saját szabályait. Ezért a luxemburgi központi bankkal kapcsolatban azt mondja, hogy együtt vagyunk az eurozóna központi bankja. És a ö, ö, garancia szabályokat így alkalmazok. A részleteket nem ismerem, ön jobban informált, mint én ebben a pillanatban, de biztos vagyok benne, hogy a luxemburgi bar pont azt teszi, ami szükséges az euró szisztéma tagjaként hogyha garanciát mutatnak be. Elnök asszony, köszönöm. EPP részéről további kérdés van-e? John Purvis. The... A erről övezet tagállamjainak az állami adó, eladósodottsága az egy bizonyos szinthez konvergál, de azért országról országra ez eltér. Van -e egy olyan terv, hogyha valamelyik tagállam lényeges nehézségekbe ütközik, és nem tudja az adósságot, az állami adósságot finanszírozni, akkor van -e erre vonatkozóan valamilyen tervük? Először is el szeretném mondani, hogy értem, és említettem is ezeket a, a spread marginokat néhány perccel ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy van egy olyan pillanat, amikor figyelembe kell venni a piaci helyzetet, például amikor a, az adózási szabályokat valaki felállítja, és úgy gondolom teljesen természetes, hogy az erővezetben is, mint ahogy a világban mindenhol máshol is, egyértelmű jeleket kell, hogy adjunk, amik bizonyítják, hogy a megfelelő tartalékok és a hatásoknak a megfelelő csillapítása lényegi elemek e tekintetben. Mi az erről vezetben teljes mértékben bízunk, és úgy gondoljuk, hogy tudatában vannak a felelősségüknek és a hitelesség fontosságának. Ezért meg vagyunk arról győződve, és elmondanám, hogy bízunk az erről vezet egyes kormányaiban, hogy mindent megtesznek azért, hogy a hitelességüket fenntartsák. Általában Európában ez rendkívül lényeges az, hogy minden kormány, és hát úgy is mondhatnám, hogy mindegyik parlament felel a saját adózási politikájáért. Ehhez a témához most nem akarok semmi mást hozzátenni. Még egyszer talán elmondanám, igazából nem tette fel ezt a kérdést, de azért föl, válaszolni szeretnék egy olyan kérdésre, amit nem tett fel. Azt elképzelni, hogy az euróvezet valamelyik országa olyan helyzetbe kerüljön, amely az euróvezet számára problémát okoz, végül is ez nem elképzelhető a számunkra. Van erről, asszony, szocialista frakció. Well, Um, um, Nagyon határozott volt, amikor azt mondta nekünk, hogy megközelítés, hogy közeledik az Egyesült Államok és Európa a G20-as ülés előkészítése tekintetében, vagyis a szisztematikus kockázat, és általában a szektor felügyelete tekintetében, de nem mondta meg, hogy a konvergencia milyen irányba mutat. Ebben a tekintetben kérném, hogy fogalmazom pontosabban. Az én véleményem az, és igaza van, hogy föltette ezt a kérdést, hogy ez a közelítés abba az irányba mutat, hogy el kell, hogy fogadjuk, hogy megfelelő szintű szabályozásra van szükség, szabályokra és felügyeletre. Az, az utolsó nyilatkozat, amelyet végül is Tim Geithner és az Egyesült Államok elnöke is megfogalmazott. Nagyon-nagyon fontos, hogyha egyértelműen fogalmaz e tekintetben. Gordon, Gordon Brown nyilatkozata is egyértelműen fogalmaz és nem is kell, hogy ez meglepetést okozon a számunkra, hiszen ebből a szempontból és ez nem okozhat meglepetést. Minden esetre az a véleményem, az a benyomásom, hogy a globális pénzügyi szektor számára és a globális gazdaság számára a megbízhatóságot kell biztosítani. Legyen kevésbé törékeny, kevésbé érzékeny, kevésbé élesek legyenek a, fel és lefelé mutató trendek. A korrekt kezelés a globális finanszírozási szektor egyes elemei területén nagyon fontos. A rendelkezésemre álló összes információ alapján széles körül az a konszenzus, hogy az pénzügyi eszközi piac, az intézmények átláthatóbbak kell, hogy legyenek, a rövidtávú gondolkodást és ennek lehetőségét csökkenteni kell, hiszen hatékonyan és hatásosan kell a harcot lefolytatnunk, és a felállított utak, amelyek a pénzügyi stabilitási fórum elé is kerültek, ahol az összes partner érdekelt fél a legfontosabb piaci szereplők részt vesznek a, a, ugye a világszintű pénzügyi aspektus tekintetében. A G20-as miniszteri és kormányfői ülés követően, ahol én is részt vettem, úgy tűnt, hogy elég erős a konszenzus tehát persze nagyon valószínű, hogy a végrehajtás során, ugye mindig mondom, hogy a végrehajtás nagyon fontos, gyors és reális végrehajtás, akkor majd persze látni fogjuk, hogy a kérdés kicsit komplexusabb, de, de az úttak, a felállított utak, amelyekre szükség van, azért, hogy kevésbé legyen érzékeny a globális pénzügyi szektor. Úgy gondolom, hogy itt, itt jelentős az egység az iparosodott világ szintjén, a feltörekvő világ szintjén is, és a teljes gazdasági rendszerek szintjén is. Még egyszer mondanám, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján beszélek, meglátjuk, hogy mi fog történni, most már csak napok kérdése. Liberális frakció Szárkovics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék feltenni egy kérdést, talán túl direkt, de hát a polgárok ilyen kérdéseket szoktak feltenni. Trisha úr, meg tudnám mondani, hogy mikorra várhatjuk a gazdaság fellendülését normál ütembe. Ez érdekli leginkább az embereket. Második kérdés. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió nincs felkészülve a bővítésre. Írországnak még ratifikálni kell a Lisszaboni szerződés. Mi a helyzet az eurozónával? Az eurozóna kész a bővítésre? Az eurozóna 11-ről 16-ra bővült, lát -e problémát a monetáris politika kezelésében az eurozónában, és talán egy kis Lisszaboni szerződésre önöknek is szükségük van. Köszönöm szépen. Hölgyem, az első kérdéssel kapcsolatban megerősíthetem, hogy ma azt látjuk, és azt hiszem, hogy többé-kevésbé a ö, magán és közelőrejelzések mutat, ezt mutatják. Mm, nagyon sok a mi előrejelzéseink az IMF-ével, az OECD-vel is. Mindegyik azt mondja, hogy 2009 nagyon-nagyon nehéz év, amikor negatív növekedésre kell számítani, és valószínűleg az egész év során 2010, hogyha ez a munkahipotézis, ha megtesszük a szükségeset hibák nélkül, hogyha újra bizalmat injektálunk, az elveszett bizalmat visszavisszük a ö, különböző ö, szereplőknek, a vállalatoknak, a hasztartásoknak akkor fokozatosan felélénkül, felélénkül a gazdaság 2010 során. Ez nincs előre megírva, ez rajtunk múlik, hogyha megtesszük azt, amit a nagyon nehéz helyzet megkövetel, akkor úgy gondolom, hogy ez a felelőnkülös meg lesz 2010 során. Ami pedig a az EU és az eurozóna bővítését illeti, ezek nagyon különböző kérdések. Az EU bővítéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy ez más intézmények dolga, nem az LKB. E Ami az eurózónát illeti, megerősítem, hogy nem zárt klub vagyunk, senki sem gondolta volna, hogy 11-en kezdjük az eurót. Én tárgyaltam magam a Maastrichti szerződésről, tudom, mire gondoltunk az euró kezdésekor, sokkal kevesebbre számítottunk, mint 11 tagállam. Tehát csodálatos siker volt, hogy 11-en kezdtük, és senki sem gondolta, hogy 10 évvel később már 16-an leszünk. Ezért ez egy történelmi folyamat, ami nagyon gyors, figyelembe véve a történelmi jellegét. Nem exkluzív klub ez, mondtam, hogy bővülni fogunk. A szerződésnek megfelelően 25-ig azt is mondtam, hogy ezt profi módon kell megtenni olyan kérdésről beszélünk, ami nagyon komoly, közös sorsot jelent. Ezt a lehető legprofibb módon kell megtenni, mert felelősek vagyunk 329 millió polgárért, és holnap még többért, akik azonos valutát használnak, minden országra, országcsoportra vonatkozóan profin kell eljárni, amennyire ez lehetséges. Ezt azzal az érzéssel mondom, hogy felelősség van rajtunk. Többen vagyunk, mint az USA ebben a valótában 16 tagállammal. És a felelősség továbbra is fennáll. Starkovics de asszony kíván válaszolni? Yes, we understand that. Igen, természetesen megértem a felelősségünket, és a, de kitérek az ön kité, kiváló előadására a Dublin, amit Dublinben hallottunk, tehát, hogy azok az országok, amelyek jelenleg még nem, nem tagjai az eurozónának, őrájukra valóban igaz volt az ön megjegyzése, de egészen más a helyzet azokban az országokban, akik már ben vannak ebbe a klubban. Nem értem a különbséget. Jó, akkor további technikai részletekre szeretnék akkor kitérni. Ön emlékszik, hogy mi hangzott el, és ő emlékszik nyilván a tanácsnak a döntésére, a bizottság javaslatára, és az Európai Központi Bank hozzáállására. Köszönöm szépen, egy pici időnk maradt kivételesen, ezért ezt felhasználnám arra, hogy visszatérjek néhány pontra Jelenleg, mint tudják, a CRD irányelvet vitatjuk meg. Willing úrral beszéltünk a tartalékképzés küszöbéről, amelyet a bankok kell alkalmazzanak. Vita alakult ki amikor az amerikaiak 10%-os küszöbre gondolnak, akkor az eredeti 20%-os javaslat nem hátrány lenne az EU számára. Azon túl, amit az LKB erről az irányelv területről mondott, tudna -e még mondani valamit a saját véleményét? Második kérdés. Vandenburg asszonynak válaszolva azt mondta, hogy nagy a konvergencia az amerikaiakkal azzal kapcsolatban, hogy felügyelni kell az összes szervezetet. Willing úrral szó esett erről, és úgy tűnt, hogy egyetértünk, ha megnézzük a pénzügyminiszterek következtetéseit a G20-on, akkor az derül ki, hogy szisztemikus elemeket kell figyelembe venni. Hogyha a szisztemikus szót belevesszük, akkor nem korlátozok-e jelentősen azt a, az elvet, hogy minden egység, hogyha a pénzügyi piacon jelen van, akkor szabályozni és felügyelni arányosan kell azzal, hogy mennyire van eladósodva. Nincs-e, prób- nincs-e kockázat ezzel a szisztemikus elemmel, hogy egy árnyék bankrendszert hozunk létre. A makroökonomiai hiányról beszélt. Úgy gondolja -e, hogy a minőségi ugrás, ami történik a washingtoni G20-as következtetések, és a londoniak között elégséges annak ismeretében, amit a politikusok, szakemberek mondanak a globális makroökonómiai hiányról. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az elsővel kapcsolatban azt mondanám, hogy ö, annál maradnék, amit Naut mondott. Ő a Bázeli Bizottság elnöke, az ő fontos feladata, ö, szisztemikus feladata, hogy ö, kidolgozzon javaslatot, ami megfelel a stabilitás és az ellenálló képesség erősítésének. Tehát update-olja, napra készé tegye az intézkedéseket, amelyek szükségesek a stressz teszt hatására. Az intézkedések nem elég anticiklikusak, úgy tűnik. Tehát jól kell azonosítani, hogy mit kell tenni azért, hogy sokkal ellenállóbb legyen a rendszer. az utóbbi 15 évben különböző okokból nagyon erős nyomás alatt a piaci ö, hatóságok is hatottak ránk. Ö, sok ö, változás történt. Nehéz volt elérni, ö, hogy ex ante tartalékképzés történjék amit bevezettek egyesek. Nagy ellenállás volt a könyvelők részéről, és jogosan a az adóhatóságok részéről, mert úgy gondolták, hogy ezzel az adókat csökkentik, és ez nem jó dolog. Most pedig látjuk, hogy szükséges ez a tompítás, ez a lengéscsillapítás. Egy metaforát használtam nem önöknek, másnak, mégpedig azt, hogy autóban vagyunk, és vannak légzsákok mindenhol, és ezeket kivettük, baleset van, és csodálkozunk, hogy hát mindenhol megsérültünk. Valóban az előző időszak olyan, hogy különböző okokból, érthető okokból másként viselkedünk a prudenciális hatóságok, a könyvelők, más hatóságok, pénzügyi piacok felügyelő hatóságai másként viselkedtek. Most pedig kötelező globálisan felfogni ezt, és a stabilitás, pénzügyi stabilitás kérdését szisztemikusan kell szemlélnünk. Ez egy egység a pénzügyi világ. Ami a második kérdést illeti, világos, hogy a közeledés, amit fontosnak tartok, részben az USA-tól származik, ki fog derülni, hogy vannak-e további ö, problémák. A szabályozásnak nem az az oka, hogy szabályozni akarunk, hanem azért, mert az a célunk, hogy ellenálló legyen a rendszer, ne legyen törékeny úgy tűnik számomra, hogy ez minden szabályozásnak a célja. Tehát a g 20 közleményét alá is írtam. A saját aláírásomat nem fogom megtagadni. Ez a jelentős közeledés, ezt én magam is értékelem. Ez a világméretű bizalomnak a kulcsa a diagnózis és a fő irányvonalak tekintetében egységesek vagyunk. Ezt mutatja. De továbbra is sok energia szükséges az alkalmazásban. Utolsó pont, szintén nagyon fontos, eddig nem nyert említést, amikor azt azon gondolkozom, hogy mi szükséges a sikerhez egy nagyon nehéz időszakban, akkor arra jutok, ezen fontossági sorrend, azonnal alkalmaznunk kell a pénzügyi szférára vonatkozó szabályokat a támogatásokkal. Fontos a hitelezés újra megindulása. Szükséges megreformálni a standards and codes, a szabályokat, a prudenciális szabályokat nagyobb átláthatóság legyen, ne rövid távon gondolkozzunk, és anticiklikussá kell tenni a rendszert. A makroökonomiai politikákat pedig felül kell vizsgálni globális gazdaságban élünk, tényleg világgazdaságban, egy magában egységet alkot az IMF, a makroökonomiai politikákat kell, hogy felügyelje a az eurozóna, Európa, más ország csoportok országok tudjanak nyomást gyakorolni a kormányokra, ott, ahol szisztemikus fontossága van ennek. Különben újra egyensúly hiányok alakulnak ki pozitív vagy negatív oldalon, és mm, az egyensúly hiány válsághoz vezet azt hiszem az utolsó pillére annak, ami kell nekünk, az a nemzetek, sziszemikus nemzetek egysége ajánlások szülessenek, és ex ante fogadják el a makroekonomiai politika módosítását a közjó érdekében, a közjó a nemzetközi gazdaság ellenálló képessége, amely növekedést, tartós, fenntartható növekedést és foglalkoztatást biztosít. Ez a közös célunk. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, akkor le is zárom a manátom utolsó monetáris dialógusát. Nem tudom, hogy köszönetet kell -e mondjak, mivel el kell jöjjön, jó azért, hogy beszélgethetünk. Ezt sikerült hasznos módon véghez vinnünk. Előre kell még lépnünk a módozatban, de tudom, hogy a képviselők nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy ezt a funkciót gyakoroljuk ha megnézzük, hogy mi történik az Atlanti óceán két partján, nem hasonlítható a helyzet, a monetáris dialógus gyakorlata megköveteli a felelősséget. Mindkét intézmény ezzel tisztában van, nagyon örülök neki, köszönöm szépen, és nagyon odafigyelünk a G20 eredményeire, amely igen fontos tétet jelent az EU gazdaságos pénzügyei számára. Köszönöm.